So hello everybody for our afternoon session. I hope till 5 o'clock we will be a few more. Hát remélem, hogy ötkor kicsit többször leszünk. De nagyon fontos, hogy most belekezdjünk a szakmai élet utáni nyugdíjba, ellátásba, és Brian Hayes-nek adom meg a szót. Köszönöm szépen! Biztosíthatom róla, hogy amikor ezzel a témával foglalkozom, minden nap önre gondolok. Can I thank all, firstly can I say we've, we've had some discussion on this matter, as you know, I think on three separate... Először is, hogy mondjam el, hogy már háromszor beszéltünk erről a témáról. Volt egy közmeghallgatás is, és az én jelentésem is most. Nos, a módosítók számát megpróbáljuk lecsökkenteni, de először köszönetet szeretnék mondani, főleg az árnyék előadóknak. 737 módosító érkezett a bizottság javaslatához, és nagyon jó kezek biztos vagyok benne, nagyon konstruktív kompromisszumot tudunk kötni a foglalkoztatói nyugdíj ellátást illetően. A árnyék előadók már tartották a kapcsolatot, holnap is folytatjuk ezt a vitát, és hát köszönöm minden kollégának. Remélem, hogy egy széles alapú jelentést fogadunk el a következő néhány hétben. A fizető képesség és a Solvency 2-nak a kitételei, ezek nem kerültek bele a módosítókba. A tanács és a bizottság nem kíván ezekkel foglalkozni, úgyhogy nagyon érdekes volt, hogy Igazából egyetértenek a kollégák abban, hogy a Solvency 2 követelményeit nem kellene alkalmazni. Tudom, hogy az IORPS-oknak a ö, szerepét nagyon sokan fölismerték. Igen, ezek pénzügyi eszközök, de a munkáltatók és a foglalkoztatottak közötti struktúrának nagyon fontos részei. Ez egy nagyon nagy kérdés volt, és sokan felvetették. És szerintem ezt látni fogjuk a végleges szövegben. Aztán, hogy a határon átvitt nyugdíjakkal mi történjen, ez nagyon nagy téma volt, hogy a határon átnyúló együttműködés hogyan valósuljon meg. Ez volt a témája a meghallgatásunknak is, és én azt hiszem, hogy a cél az, hogy egyre több az IOPS 2 szellemében születő együttműködés megvalósuljon határon átnyúlóan. Igen, akarunk belső piacot, működő belső piacot, volumengazdaságosságot, a nyugdíj alapok esetében, amely az üzleti élet kihívásaira reagál, de közben azért arról ne feledkezzünk meg, hogy Más kérdések is nyitva maradtak még, és ezért születtek ezek a kérések. A finanszírozást illetően vannak olyanok, akik az IORP-ot egyfolytában feltöltöttnek akarják látni, és vannak, akik nem. Úgyhogy nagyon nagy az eltérés, hát ez látszik is Az én feladatom az, hogy egyensúlyt találjak az álláspontok között, amely lehetővé teszi, hogy határon átnyúló ájorpok ne működjenek a bel piacon folytatott ájarpok kárára. Nagyon fontos a két ellentmondásos álláspont összeegyeztetése. Azok esetében különösen, akik könnyíteni akarnak a kritériumokon. A kifizetéseket illetően, a juttatásokat illetően, itt azért elég nagy az egyetértés. Tudják, hogy az én jelentésem nem volt olyan preskriptív, mint a bizottságé. Tudom, hogy néhányan szeretnének eh, inkább preskriptívebb és tájékoztatóbb jellegű hozzáállást látni, de a lényeg, hogy nagyon sokan hasonló irányvonalakat szeretnének. Az EMPL szakbizottságnak van egy ajánlása ezzel kapcsolatban, és hát én próbáltam erre kitérni itt, de rugalmasnak kell maradnunk. Annak érdekében, hogy működjön ez a rendszer. És az ideális helyzethez közelítsünk a jövőben. Nyilvánvalóan szívesen hallgatom a többiek véleményét, módosítóját. Én az árnyék előadókkal tartottam a kapcsolatot, de vannak itt meg más kollégák is, és szeretném biztosítani arról, hogy nyíltan állok hozzá ehhez a dologhoz, és a végső szövetben egy jó irányelv születik majd a tanácsi tárgyalásokhoz. Az árnyékelőtői ülések már elkezdődtek, és novemberben több ülésünk is lesz. No, december 1-re szeretném lezárni, ez volt az eredeti ütemterv, és nagyon szívesen meghallgatom a kollégák véleményét hogy hogyan járjunk e Köszönöm. Thank you very much, Rapporteur, and then uh, we go directly to the... Köszönöm szépen, azonnal át is adjuk a szót az árnyék jelentéstevőknek. Tessék, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen uh, Brian Hayes jelentéstevőnek azt, hogy megpróbált egyensúlyt kialakítani, éppen még most is ez a folyamat történik. A szocialisták kiinduló pontja az, hogy a, ezek a nyugdíj ellátó intézmények, szociális intézmények pénzügyi funkcióval, és a munkáltató, a munkavállaló és a kormány háromszöge, az ő kapcsolatuk kell, hogy az irányt mutassa. A nyugdíj alapok általában nemzeti szintű kérdések, és itt az IORPS IORPS-ok határon átnyúló tevékenységére összpontosítunk. Nagyon örülünk annak, hogy ez a határon átnyúló aspektus bekerült a szövegbe. Nagyon fontos azonban, hogy tartalommal töltsük fel a definíciót, ezért a határon átnyúló nyugdíjalapok külön sémát, külön rendszert képeznek, és a határon átnyúló és a nem határon átnyúló alapok között különbséget kell tenni azért, hogy a nemzeti és a határon átnyúló alapok között egyértelmű legyen a különbség. Különben azt látnánk, hogy Brüsszel beleszól a nemzeti, rálép a nemzeti területekre. A nyugdíjalapok európai dimenzióját kell szabályoznunk, nem pedig a nemzeti dimenzióját, és itt delegált aktust javaslunk, illetve támogatunk. Mindemellett, oh, hogyha vannak akadályok a határon átnyúló ájapszok esetében, akkor ezeket el kell hárítani. Nagyon fontos egy páneurópai nyugdíj alap, vagy nyugdíjrendszerben való gondolkodás, tehát az európai dimenzió. Aztán van még egy másik európai dimenzió, amely amely nem más, mint a szabályozási ö, vitarendezés, az alapok esetleg áthelyezik a működésüket a szabályozási körülmények miatt, és véleményünk szerint ez egy lefelé irányuló verseny lehet, amely nagyon hátrányos. Ezt szeretnénk megállítani. Nagyon reméljük, hogy ez az irányelv megvizsgálja az ilyen szabályozási vitarendezést. Aztán a felelősségteljes eljárás, szabályozás rendkívül fontos. Egyre többen látjuk azt, hogy a profitok maximalizálása rövid távon a hosszú távú érdekekkel áll ellentétben a rövid távról hosszú távra történő tekintést, tehát a, a fókuszpont átirányítását támogatjuk, és az ezzel kapcsolatos módosítókat is. Köszönöm. Ashley Fox következik az ICR e részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, először is köszönetet szeretnék mondani Briannek. Nagyon is konstruktívan vezette le ezt a feladatot, illetve a többi árnyékjelentéstevőnek is köszönetet mondok, hiszen nagyon jó volt az együttműködés. Azt hiszem, hogy elég jól látjuk már egymás álláspontját. A módosítóimnak a célja az, hogy az arányosság elvét és a szubszidítás elvét előtérbe helyezzem. Nem szeretnék egy újra kialakított IRPS e irányelvet látni, amely nem tesz más, mint az administratív terheket súlyosbítja. Ez van egy olyan terület, a 35-ös cikk, amely különösen érdekes, itt a letétekről van szó. Itt csak akkor kell erre kitérni, hogyha nincs megfelelő védelem ezen a területen. Az Egyesült Királyságban megvan a maga, magunk nyugdíjrendszere, reformunk, reform törekvés, törekvéseink, és nagyon fontos, hogy az alacsony jövedelműek bekerüljenek a nyugdíjalapokba. Ezen eljárás részeként a általános letétek sokkal nehezebbé tennék azt, hogy hogy megfelelő nyugdíjat kapjanak az emberek, és semmilyen észszerű védelmet nem tudnánk ezzel biztosítani. Az ötös cikknek nem szabad túlságosan nagyon terhelnie a száz főnél kevesebb rendelkező nyugdíjalapokat, hiszen így nem megfizethetőek ezek az alapok. Aztán számunkra nagyon fontos a 15-ös cikk, amely a teljes finanszírozási kötelezettségre tér ki. Természetesen a határon átnyúló, tevékenységet elő szeretnénk mozdítani, és a szabályzási vitarendezést, önkényes vitarendezést pedig el szeretnénk kerülni. Hogyha két rendszer összeolvadásáról van szó, akkor itt fölmerül az ilyen teljes finanszírozásnak a kérdése. Nem szabad teljes körül listát kialakítani, mert lesznek olyan rendszerek, amelyek ebben nem férnek bele. Szerintem jobb lenne, hogyha új vagy kiegészítő alapok esetében alkalmaznánk ezeket a határon átnyúló IRF-oknál. És végül azt kérem a képviselőket, a het, hogy a 77 I és a 78-as cikkeket nézzék meg, az illetve az erre vonatkozó módosítókat. Ez egy szubsziditási tesztet javasol a trialógusok lezárása után, ez pedig a jobb szabályozást szolgálná. Az Egyesült Királyság kormánya most az Európai Unióval való kapcsolatát tárgyalja, és az egyik olyan terület, ahol változást szeretnénk látni, az a nemzeti parlamentek hatásköre. Nem szabad olyan javaslatokat benyújtaniuk, amely a szubszidizás sérti jelenleg. Megvan a, a sárga és a piros kártyás teszt, de ezek nem működnek megfelelően, mert csak a bizottsági javaslat alapja, esetében használják nagyon gyakran, hogyha megszületik egy javaslat, akkor a tanácshoz kerül, utána pedig ide, és amikor már triológushoz kerül a sor, triológusra kerül a sor, akkor már egy teljesen más formát ölt. Szerintem fontos, fontos és komolyan kéne venni az arányosság és szubszidási te, teszteket. Nem a bizottsági javaslatot kell megvizsgálni, hanem azt a javaslatot, amely a trialógus eredményeképpen megszületik. És a módosítóim pontosan ezt a célt szolgálják. Lehet, hogy a képviselők nem lesznek majd meglepve, hogyha valami hasonló eredményre jut az Egyesült Királyság tárgyalási köre. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen még egyszer a jelentéstevőnek a konstruktív munkáját, és ezzel zárom a felszólalásom. Thank you very much, uh, Ashley. Köszönöm szépen, Ashley. Szilvi, a liberálisok képviseletében nincs árnyék jelentéstevő? Nem is akarsz hozzászólni? Jó, akkor GUE. Miguel Orbán Crespo szó. Eh, gracias, eh, presidente. Señorías, eh, como hemos planteado. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Hölgyeim és uraim, ahogy már a kezdet-kezdetén elmondtuk, a munkaerőpiacok rendkívül nemzetközi jellegűek, a munkavállalók mobilok, de Európán kívül is azok az emberek, úgyhogy bizonyos szociális célkitűzéseket szeretnénk elérni a mobilitás megőrzése mellett azok számára, akik így döntenek. Jó dolog, hogyha az átláthatóságot megtartjuk, és hogyha a munkavállalók tisztában vannak jogaikkal, hogy megvédhessék őket, ha arra kerül sor. Abban mindannyian egyetérthetünk, hogy a veszélyes spekulatív tevékenységek kizárására kell megragadnunk a lehetőséget, ezért egyetérthetünk abban is, hogy ami környezetvédelmi kockázati tényezőket illeti, azokat is figyelembe kell venni. Nem szabad, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy tovább roncsuk, romboljuk a környezetet a nyugdíj alapokkal. A nagy infrastruktúrákon van a hangsúly, és ez aggaszt minket, mert ez gyakorta azt jelenti, hogy a kikötőket, más infrastruktúrákat, amelyek közlekedés vagy energia szempontból fontosak, privatizálják. Ami minket illet, az a lényeg, hogy teljes körűen finanszírozzuk a nyugdíjakat. Fontos figyelembe venni a munkavállalók jogait, nem pénzügyi spekulációkon kell, hogy alapuljon a nyugdíj, sem pedig bizonytalan beruházásokon. Úgyhogy itt is egyetértünk a zöldekkel. Ezért el kell mondanom, hogy rendkívül aggaszt minket, hogy a megfelelő szolvencia garanciákat nem akarja az előadó átvenni ezen alapokba, az elvárásokat csökkentették olyan alapvetően fontos dolgok vonatkozásában, mint a nyugdíjak. Nem tudjuk a fizetésképtelenségi irányelvet támogatni, amíg ilyen hézagok tapasztalhatók a jogalkotásban, ahol közvetítőknek kedvez csak ez a helyzet. A spekulációt nem engedhetjük meg, nem hazárdírozhatunk az emberek jogaival, ezt már túl régóta tesszük, és most jött el ennek az eredménye. Köszönöm. A zöldek jelentéstevője nincs itt, de a frakciónak a vezetője Filip. Tessék. Köszönöm. akik meglepődnek azon, hogy itt állandóan mást képviselek. Csak arra szeretnék rámutatni, hogy a zöldek frakció vezetője feladat azt jelenti, hogy ez olyan személy, aki másokat szolgál. Ez a definíció. Yeah, well, so I end up uh, doing, uh, doing... Tehát végül is az egész csapát munkáját ellátom. Ők kint vannak a terepen, úgyhogy azt hiszem a vezetőket képviselem én. Nos, ami az átláthatóságot illeti. Tényleg azt szeretnénk, hogy a kedvezményezettek tudják, hogy mi történik a jövőbeli pénzükkel, vagy legalábbis valamilyen garancia legyen arra, hogy kapnak nyugdíjat. A minden módosító indítvány célja az átláthatóság növelése az alapok befektetése szempontjából, hogy az emberek tudják azt, hogy hova fektetik be a pénzüket. Fontos még számunkra nem csak az átláthatóság a jövőbeli jövedelmeket illetően, vagy előnyöket illetően, hanem hogy tudjuk azt is, hogy milyen kockázattal jár a beruházás. Vagyis mi van a legrosszabb esetben, hogy az emberek felkészülhessenek. Ha azt akarjuk, hogy legalábbis valamilyen döntéshozó hatáskörrel rendelkeznek az emberek, tudni kell azt is, hogy milyen kockázattal kell szembenézniük. Abban egyetértünk, hogy a bizottsági javaslat IOPS vonatkozású közelítése szükséges, ha az átláthatóság nem sérül. Aztán persze fölmerül annak a kérdése, hogy teljes körűen tá- kerül-e. Mi úgy gondoljuk, hogy igen, mert nem igazán látjuk semmi okát annak, hogy miért ne. Mert ugye felelősségteljes kezelés, pénzgazdálkodásról beszélünk. Feltételezzük, hogy a beruházás megtérül, nem csak irreális módon, hanem nagyobb mértékben, mint amit a biztosítók gondolnak. Ott van például a Holland Nemzeti Bank. A közelmúltban úgy értékelték a különböző nyugdíj alapokat, hogy túlságosan optimisták. A 3,3%-nál többet nem javasoltak, megtérülésként, és szerintem ez még mindig eléggé ambíciózus cél. Mi konzervatívan tekintünk a kérdésre. Igen, igen. A pénzügyi rendszer, illetve a bolygó szempontjából is azok vagyunk egyébként, úgyhogy óvatosabb gazdálkodást szeretnénk látni itt, és warning that we have seen from a Canadian who is running the Bank of Szeretnénk, hogyha a figyelmeztetést figyelembe is vennék. Ami a karbon ö, befektetések túlzásba vitelét illeti, tudjuk, hogy nem csak a befektetési alapok, hanem a nyugdíj alapok is jelentős pénzösszegekkel járultak ezekhez hozzá. És úgy gondoljuk, hogy a Markonihoz hasonlók, bár remélem, hogy nem sokan vannak ilyenek, hiszen nagyon tiszteletre méltó személyről beszélünk, egy tiszteletre méltó intézménynél, Uh, risk of stranded assets would be taken into account in... Tehát reméljük, hogy ezeket a befagyott eszközöket majd figyelembe veszik. Igen. És elképzelhető, hogy még a jól kezelt intézményeknél is probléma merül fel, amikor rendszer szintű válság alakul ki, és nagyon reméljük, hogy megfelelő tervekkel rendelkeznek ennek helyreállítására. Úgyhogy tervezzük meg ezeket időben, annak érdekében, hogy ne butaságokat döntsünk, hogyha ilyen helyzet alakul ki. Hogy ne legyen olaj a tűzre. Köszönöm szépen, most ennyit szerettem volna elmondani, majd a későbbiekben visszatérek. Elnök, köszönöm szépen. A megjegyzéseket az IORP-vel kapcsolatban, meg az összes többivel. EFDD, Márkó Valé. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, az árnyék előadóknak. Meg kell mondanom, hogy biztos vagyok benne, hogy jobb lesz a szöveg a végén, a jobb gazdálkodás, a nagyobb átláthatóság, a kockázatkezelés terén egyetértünk. Oda kell nagyon figyelni a pénzügyi rendszerekben a nyugdíj megtakarításokra. Nem kockázatos területekre kell befektetni ezeket az alapokat, ugyanis most nem így van, a reálgazdaság felrendítése érdekében tették ezt, de ott van például a központi bank, vagy egyéb példákkal is élhetnék, akik felléptek ilyen pillanatokban, aminek aztán eléggé súlyos következményei lettek ilyen válságos időkben. Az Európai Uniónak késznek kell lennie az ilyen külső hatások kivédésére, megfelelő javaslatokkal, ahogyan ezt már javasoltuk korábban is az előző mandátum során. Tehát nagyon oda kell figyelnünk ezekre a nyugdíj alapokra, amelyeket, ahogy már a többi kollega is említette, megfelelő módon teljes körűen finanszírozni kellene, és hosszú távú befektetésekre kellene felhasználni, nem rövid távra, a legnagyobb spekulációs lehetőségekkel, tehát figyelembe kell venni a szociális környezetvédelmi hatásait is ezeknek a befektetéseknek. Egyébként a befektetések csak a likviditási profitra törekszenek túlságosan a spekulációra koncentrálnak. Olyan eszközöket kell szabályozni, amelyek eléggé változékonyak és nem megfelelően szabályozottak. Ezekre kell koncentrálni. Teljes mértékben átláthatóságra kell törni a befe- törekedni a befektetők számára, a közvélemény számára, hogy mindenki tudja, hogy mi történik ezekkel az alapokkal, tudatában legyen a kockázatoknak, tudja, hogy milyen teljesítményt várhat tőlük, milyen környezetvédelmi, szociális hatása van ezeknek. Átláthatóak kell lenni mindennek, ugyanis nem lehet viccelni ezzel az ágazattal, hiszen tudjuk mindannyian, hogy a nem olyan régen beütött válság milyen következményekkel járt. Tehát sajnálatos módon nem sikerült még lezárni a jogalkotást ennek kikerülés érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látok, de látok egy kollégát, aki hozzá szeretne szólni. Nina, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak a végzett munkáért. To conclude MMF, you see. <laughs> so that, that's the thing. Um, I, I just um, wanted to... Csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy ezek az intézmények nem csak pénzügyi szolgáltatás célúak, hanem szociális jellegűek is. Tehát itt most a nyugdíj intézetekre gondolok, szociális céljuk is van a pénzügyi szolgáltatásokkal, nem csak pénzügyi szolgáltatást nyújtók. De azt gondolom, hogy fontos, hogy a gazdálkodásukat is megvizsgáljuk, hogy ne csak pénzügyi szakemberekkel legyenek tele. Fontos, hogy megfeleljenek kollektív elvárásoknak. Ne csak pénzügyi szakértők legyenek. Mert gyakorlatilag, amikor döntést hoznak, elfelejtik hogy gyakorlatilag hosszú távú hatása van a döntéseiknek, nem csak matematikai egyenletekről van szó, amiknek meg kell felelniük. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez olyan dolog, amit hangsúlyozni kell, ennyit szerettem volna mondani, nagyon röviden. Elnök, tényleg rövid volt. Fernández barátom is szót két parancsoljon. Muchas gracias, presidente primer lugar, deseo agradecer el trabajo del ponente principal y de. Köszönöm szépen a szót, szeretnék először is Helyis úrnak köszönetet mondani az eddig végzett munkáért, illetve az árnyék, előkészít, árnyék készítőknek is. Tényleg nagyon értékes megjegyzéseket hallottunk, nem csak Ninától. Először is, ami a részvételt illeti, A szociális lefedették szempontjából rendkívül fontosak ezek a nyugdíj alapok. És hangsúlyozunk kell, hogy ezek kiegészítő jelleggel bírnak, a szociális rendszerek nyújtotta lehetőségeket kiegészítik. Ide be kell vennünk az önfoglalkoztatókat is, Az IOPS-nél ez is fontos. Aztán a hordozhatóság is fontos dolog a nyugdíjak vonatkozásában. A részvételt nem lehet korlátozni ö, attól függően, hogy melyik tagállamban él valaki, mert ez diszkriminatív jellegű lenne. Ez nagyon fontos a nyugdíjak hordozhatóságát illetően is mint a mozgásszabadsághoz való jog része. Az irányelvben egyetemen tiltanunk kellene minden olyan feltételt, amely arra vonatkozik, hogy egy adott személynek bárhol legyen bankszámlája, attól függően, hogy hol van a székhelye. Aztán származási ország és befogadó ország. Country of origin, host country. A módosító indítványokban majd javaslatot teszünk ezzel kapcsolatban, mert ez nem felel meg a terminológiai kívánalmaknak. Még egyszer köszönet az előadónak, és remélem, hogy jó megállapodást fogunk tudni kötni. Köszönöm. Most pedig a raportőr kap megint szót, mert más nem kért szót. Köszönöm szépen, és a kollégáknak is, akik hozzászóltak ma délután. Vannak dolgok, amik állandóan ismétlődnek, úgyhogy ezekre válaszolnék. Az első megjegyzést illetően igen, nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy ezek szociális eszközök, ezek európai eszközök, legyünk ezekre büszkék. Nem csak néhány tagállamban kellene ezeket alkalmazni, hiszen nagyon jó, hogy a munkáltatók és az alkalmazottak fizetéseket eszközölnek nyugdíjalapokba. És Ninának is igazán ezért kell a szörgen változtatni, hogy minden igazgató tanácsi tagnak úgy álljanak össze kompetenciái, hogy ez a lehető legjobb lefedettséget adja. Az IORPS-nak is ez a lényege. Aztán az is elhangzott, hogy vigyáznunk kell, ezzel egyetértek. Nagyon individualisták a megoldások tagállamról tagállamra, és hát ez nem eh, egy univerzális megoldás nem ajánlható ezen a területen. Abban is igaza van, hogy a szabályzói vitarendezést illetően nagyon fontos összehangolnunk a szabályzásokat. A szabályzás az azért létezik, és a vitarendezés, hogy minden egyes tagállamban egyértelmű legyen, hogy mik a kritériumok, és ezért Póllal együtt szeretnék működni. Azt is említette, hogy hosszú távú beruházásokra van szükség. Ezzel kapcsolatban módosítókat is beadott. Ashley Fox hangsúlyozta a szubszidiaritás és a proporcionalitás jelentőségét, de a már létező pénztárakat plusz költségeken ne terheljük. A gazdasági válságra emlékszünk, és most végre jobb helyzetbe kerülnek a pénztárak, ne terheljük őket. Nincs szükségük még több költségre. Ezt nagyon kidomborítottam a jelentésben. Aztán a 35. cikk a betétekről, igen, ezt is tudom, ismerem az Egyesült Királyság véleményét. Az ötös cikk, csak tisztázni szeretném, hogy Az irányelv a kisebb pénztárakra is vonatkozik. Az ötös cikk, ötvenes cikk a teljes mértékben finanszírozást illetően. Ha új pénztárak jönnek létre, akkor ott nagyon figyelnünk kell erre a problémára. Ashley említette, hogy az arányossági teszt mennyire fontos. A triológusokon ez felmerül mindig. Én nyitott vagyok erre. És hát szerintem az árnyék előadókkal erről még majd beszélünk. És hát nincs kialakult véleményem bármi, ami javíthat a szövegen. Az arányosságot illetően szerintem nyitottnak kell lennünk. Aztán az EU-s munkavállalók mobilitása, ebben is igaza van. Modernizálnunk kell a munkáltatói nyugdíjakat, azért, hogy a munkáltatók gondoskodjanak a foglalkoztatottjaikról. A környezeti kockázat, ezt is hallottam, majd meglátjuk, hogy javíthatunk-e a szövegen. A Solvency kettőt illetően a javasolt módosítókban nincsen konszenzus a kollégák részéről, akik a 735 módosítót javasolták, mi szerint a Solvency 2 ide is vonatkozzon. Tudom, hogy a nyugdíjtermékekre vonatkozna, de ha ezt figyelembe akarjuk venni, akkor ez növeli a költségeket a támogatottak számára. Ezt azért tudni kell és hát meg kell tudni védeni az álláspontjukat. És én a módosítókban még nem akadtam ilyen javaslatlat. Philip Lambert, köszönöm. Markáni megjegyzéseit illetően. Markáni ugyan kanadai, de ír útlevele is van. nem adó elkerülésre, hanem ő akar először meglógni, hogyha nem mennek jól a dolgok. I'm not going to be provoked at this stage vice president, but uh, he has got an Irish passport. Mindegy, ez a lényeg, hogy van út, ír útlevele, és ugyanez igaz a teljes finanszírozottság elvére tagállamról tagállamra kell megvizsgálnunk a helyzetet, ezt láttuk a vitarendezés során is eddig. Nagyon fontos, hogy egyensúlyt teremtsünk. És egyetértek Filippel, a transzparenciát illetően, hát tudniuk kell az embereknek, hogy mi beruháztak be. Hová került a pénzük, mekkora kockázatot vállaltak. hogyan lehet jó minőségű szolgáltatói, szabázói hátteret biztosítani. Ezért meg kell vizsgálnunk a tagállamok helyzetét. Marco Valli, köszönöm. Azt mondta, hogy nem szabad eljátszanunk az emberek spórolt pénzét, igaza van, és a jobb irányítással is igaza van. És hát a kompromisszumban benne lesz hogy az iops alkalmazása mennyiben hat ki a bel, a hazai vizeken alkalmazott iops Azt is mondta, hogy figyelnünk kell a kockázatokra, a szociális és környezetvédelmi kérdésekre. A juttatásokat illetően is hozzászólt, Nina Gill, szerintem válaszoltam neki az igazgató tanácsot illetően, igen, nagyon jó pénztáraink vannak, ahol kevesen tagjai ezeknek a pénztáraknak, úgyhogy biztosnak kell lenni, hogy a proporcionalitási teszt a végén ne azt eredményezze, hogy ők hátrányos helyzetbe kerülnek. Ezzel tisztában vagyok. Fernández úr. Nagyon érdekesek a módosítói a befogadó országot illetően. Hát remélem mindenre válaszoltam. És hogy minden módosítóra kitértem. Köszönöm, Alának úr. Köszönöm, Brian. a tárgyalások után december 1-én szavazunk, a plenárison pedig januárban. Úgyhogy december 1 sokat fogunk szavazni. Hát, Dysel Bloom urat várjuk, és a kollégáját, úgyhogy addig felfüggesztem az ülést, amíg megérkeznek. Köszönöm.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 so hello everybody. Please take a seat. After we had some concern. Kérem foglaljanak helyet. Féltünk, hogy elvesztettük a meghívottakat, de meglettek. Kirángattuk őket egy tárgyalásra, remélem nem zavartuk meg önöket. Kedves kollégák, Dijsselbloem urat, a Eurogroup elnökét, és az Európai Stabilitási Mechanizmus elnökét, Klaus Reiklinget látjuk itt vendégül, a Görögországnak nyújtott segélyekről, hiszen a makroökonómiai kiigazítás, kiigazítási programokról tájékoztatási kötelezettségük van a parlament felé, és itt az Ekon szakbizottságban követjük ezt a programot, ez a harmadik program Görögország felé. Úgy kezdődött, hogy augusztus 19-én aláírták a Memorandum of Understanding-et, és 2018-ig tart. 86 milliárd eurónyi az összeg ennek a csomagnak, és 25 milliárdnyit vitarendezésre. Júliusban kapott Görögországnak adott kölcsön is benne van ebben a borítékban. Helyre kell állítaniuk a fiskális stabilitást, meg kell ezt őrizniük, versenyképességet, növekedést kell támogatniuk és modernizálniuk kell a közigazgatást. Ezzel a bevezetővel az Eurogroup elnökét és az ISM igazgatóját üdvözölném. Tartanak egy rövid bevezetőt, és aztán jön a kérdés felelet része, úgyhogy a Eurogroup elnök, a Dijsselbloem úr. Thank you very much, Chair. Um, we will... Köszönöm a szót, elnök úr. Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim. Örülök, hogy ismét itt vagyok az eco ban és először is elnézést kérek, hogy nagyon rövid határidővel kellett a szeptemberi rendezvunkat lemondanom, hiszen sürgős kérdéseket kellett megoldani a migráció területén, úgyhogy elnézésüket kérem, hogy le kellett mondanom a találkozót. Egyébként mm, a má, ma délután itt voltunk a szomszéd teremben, vártuk, hogy eljön, jöjjön valaki értünk, de hát itt voltunk. Kicsit aggódtunk, hogy itt maradunk, de most akkor Görögországra térve néhány bevezetőt szeretnék itt elmondani, megvizsgálva az egész folyamatot, hogy hogyan tovább és hogy mi történt eddig. A tavalyi év rendkívül nagy kihívás volt először is a görög állampolgárok számára, akiknek szociális és gazdasági problémáik mellett nagyon hosszú, bizonytalan időszakot kellett elviselniük. Óriási erőfeszítéseket tettek, áldozatokat hoztak, hogy fenntartható növekedési útra tereljék hazájukat, de úgy tűnt, hogy ez hiába való volt. A tárgyalási folyamat rendkívül hosszú és nehéz volt, néha meglepő fordulatokkal. Visszatekintve úgy gondoltuk, hogy könnyen is meg kellett volna tudnunk állapodni, de aztán a végén rendkívül módon örültünk annak, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmus program kapcsán sikerült végül is megállapodnunk. Én is és a miniszter kollégám is mindig egyetértett abban, hogy nagyobb prosperitást, stabilabb jövőt kell Görögország számára és állampolgai számára az eurozónában biztosítani. Ezzel kapcsolatban semmi kétségünk. Vissza kell terelnünk a gazdaságot a kiegyensúlyozott növekedés, munkahely teremtés útjára. De aztán, amikor felülvizsgáltuk a második kiigazítási programot körülbelül egy évvel ezelőtt, elég jó kilátásokat bírt Görögország, gazdasága újra növekedést mutatott fel 2014 második felében, azonban a recessziót követően az államkötvény hozamok ismételten lemenő tendenciát mutattak. Nagyon sokat kellett tenni rövid idő alatt, hogy visszatérjünk a fenntartható növekedésre, munkahelyteremtésre. Azonban a központi bank úgy döntött, hogy tőke ellenőrzés bevezetésére van szükség. Továbbra is meg vagyok győződve arról, hogy ez szükségtelen volt és káros. Aztán jött július 12-e a csúcs, az Eurogroup előkészítő munkáját követően, ahol is új európai stabilitási mechanizmus programot állítottak össze. Nagyon sok oka van annak, hogy miért jó ez a mechanizmus Görögország és az eurózóna számára. Hónapok tétlensége után megint csak bebizonyosodott, hogy a politikai akarat megőrzi az egységet az eurózónában, és ezt soha nem szabad alábecsülni. Azonban vissza kell állítani a bizalmat. Azt hiszem a program kiegyensúlyozott, van egy lassúbb fiskális kiigazító jellege, és jobb EU forrás felhasználása, a gazdasági fellendülés támogatása érdekében rövid távon. A fiskális konszolidációra alapul a program, amely kialakult az elmúlt évek során. Strukturális reformokra van szükség a fogyasztók és a munkavállalók érdekében, és ez a jól felfogott érdekük is Görögországot és gazdaságát versenyképesebbé, termelékenyebbé kell tennünk egyre globalizálódó világunkban. Hangsúlyozni szeretném, hogy meg vagyok győződve arról, hogy az új görög kormány az adminisztratív reformokat magáénak érzi majd, és előrelép ezen a területen annak érdekében, hogy ismételten bízzanak az állampolgárok a működő államban és a gazdaság képességében, hogy mindenki számára jólétet teremt majd. A burok, bürokrácia, korrupció legyőzése, a megfelelő adórendszer bevezetése hosszú távú program. Ennek támogatására megfelelő támogatást hoztunk létre a rövidtávú program, a kiegyensúlyozott növekedés és a munkahelyteremtés területén ró ránk feladatokat. Október 31-én hozták nyilvánosságra a görög banki ágazat eredményeit. 4,4 milliárdos tőke hiányt állapított ez meg. Az év végéig valamilyen módon ezzel meg kell birkózni. Az összes hiány egyébként nem olyan sok, mint amennyit néhány hónappal ezelőtt gondoltunk volna. Ez a bankok számára jó hír, de Görögország számára is, ami az adóságállományt illeti, mégpedig azért, mert a magánforrások segítségével részben sikerül a hiányokat tölt, kitöltögetni. Már 10 milliárd euró rendelkezésre állt, ezen túl is a tőkésítéshez a mechanizmus alapokat biztosít. Van azonban még tennivaló annak érdekében, hogy sikeresen zárjon le, záruljon le a bankok tőkésítési folyamata. Ami viszont a háztartások inszolvenciáját illeti, aggályok merültek fel. Itt nem arról van szó, hogy az embereket ki akarják lakoltatni, hanem stratégiai hiányosságokat kell megoldani Most várjuk az intézkedések teljes végrehajtását, ezek mérföldkövek a pénzügyi ágazatban. Alapvetően fontos, hogy a görög hatóságok ezt a feltételt teljesítsék az elkövetkezendő hetekben. A két milliárd euró rendelkezésre bocsátását követően a görög bankok újra